egy éves, de 20 évvel fiatalabbnak néz ki, szeretettel gratulálok neki. Észtország február 24-én 2018-ban fogja 100 éves fennállását üdvözölni. Egység az egyensúlyon keresztül, ez az ambíciózus céljuk, biztonság, digitalizáció és fenntarthatóság a kulcsszavak. Észtországnak az első elnökséghez nagyon sok sikert kívánunk. 2012-ben kezdték meg az előkész, előkészületeket. Sven Wixe úr, miniszter úr, öntől szeretnénk most meghallgatni, hogy a külpolitikának mik lesznek a fő fókuszpontjai. Bővítés Törökország, a földközi tengeri régió, és valószínűleg a Triesti csúcsról is szeretnének majd beszélni, ami holnap kezdődik mit tehetünk a Nyugat-Balkán és az EU közelítéséért. Ezekkel kapcsolatban szeretném a véleményét meghallgatni. Először a miniszter úrnak adom meg a szót, ezután vitánk lesz. Ezt a napirendi pontot legkésőbb négy órakor le kell, hogy zárjuk, mert akkor érkezik Helga Schmidt, a külügyi tanácsi ülést megelőző tájékoztatásra érkezik majd. Öni a miniszter úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, Mekeliszter elnök úr. Az a AFET tagbizottság tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim, nagyra értékelem az érdeklődésüket az észt elnökség prioritásai iránt. A külügyi, biztonsági és bővítési politikák területén. Különösen azért, mert ma és az elmúlt két napban az észt miniszterek 15 fős csoportjából legalább 10 itt vannak Brüsszelben az elnökségünk prioritásait bemutatandó. Úgyhogy nagy öröm és megtiszteltetés számomra is, hogy a prioritásukat önökkel megvitathatom. Nagyra értékeljük azt a jó kapcsolatot, amit már is sikerült képíteni az Európai Parlamenttel, és nagyra értékelem a kiváló együttműködést a külügyi szakbizottsággal, különösen az elnök úrral, akivel már márciusban is találkoztunk. Azt gondolom, hogy sokat segített ez a találkozó az elnökségünk napi rendjének a kialakításában. És én is jól megértettem azt, hogy önök és az Európai Parlament mit vár az soros elnökségtől. Az, ami nap mint nap történik, az is fontos, és eléggé rugalmasak akarunk lenni ahhoz, hogy alkalmazkodjunk a dinamikákhoz az Európai Unión belül és Európa déli és keleti szomszédságában is. Szeretném elismerni az elmúlt hat hónapos kemény munkát, amit a máltai elnökség végzett. Nagyon jó volt az együttműködésünk velük, és már is elkezdtünk a trió partnereinkkel, Bulgáriával és Ausztriával is együttműködni. Idén tavasszal ünnepelte Észtország az EU-hoz való csatlakozás 13. évfordulóját. Repül az idő, úgyhogy amikor visszatekintek az uniós csatlakozás előtti időszakunkra, hát nagyon kemény munkába és sok reformba került az, hogy felkészítsük az országunkat – az uniós tagságra, hogy minden kritériumnak megfeleljünk. Azonban visszatekintve azt mondhatom, hogy országunk és népünk rengeteg előnyhöz jutott a gazdasági lehetőségek révén a biztonság és a stabilitás, ami az EU-s tagsággal jár, szintén rendkívül előnyös volt. Az Európai Közösség létrejövetele óta 57-ben történt ez, ennek nemrégiben ünnepeltük a római nyilatkozatnak a 60. évfordulóját. nélküli békében, biztonságban és prosperitásban éltek az európaiak, és az elmúlt 13 éven az én országom is részese volt ennek. Tavaly azonban a Brexit névszavazás után világosá vált mindenki számára, hogy ez az Európával kapcsolatos optimizmus, ez a pozitív érzés nem egyetemleges az összes állampolgár nem osztja van néhány olyan ember, aki kérdést kezdtek el feltenni maguknak az Európai Unió jövőjével kapcsolatban. Ezek az akut félelmek, amelyek a Brexit szavazás után felélénkültek, azóta némileg elcsitultak, és manapság némileg optimistább a lakosság az EU jövőjével kapcsolatban, mint akár egy évvel ezelőtt tükrözi ezt az a pozitív dinamizmus is, amit a gazdaságaink tapasztalnak, amelyek ismét növekedésnek. Ezt mutatták néhány tagállam választási eredményei is. De nem gondolom, hogy a nehézségek mind mögöttünk lennének, nagyon turbulens és előre láthatatlan ez az időszak, ezért az unió jövőjéről szóló vita, illetve az unió jövőjébeli útja rendkívül fontos téma. Az észtelnökség mottoja egység az egyensúlyon keresztül. Az egység egyrészt arról szól, hogy az alapító elveket széles körben és nagy mértékben támogassuk. Ezekre alapul az európai koncepció. A sokszínűség tiszteletben tartása önmagában is egy nagyon fontos érték. És nyilván egy, sok különböző, egy sor különböző prioritás és érdek érvényesül a 28, vagy hát nem sokára 27 tagállam részéről Úgyhogy meg kell találnunk az egyensúlyt az egyéni, néha egyedi érdekek között, amit egyes tagállamok vagy egyes tagállam csoportok képviselnek. Ahhoz, hogy az Európai Unió tovább haladjon az útján, négy témát emeltünk ki, négy szakpolitikai területet, amelyre az elnökségünk menetrendjét felépítettük. Nyílt és innovatív európai gazdaság, ami előfeltétele az Európai Uniónak, másodszorban biztonságos Európa, hiszünk a biztonságban, ennek az oszthatatlanságában, akár a belső, akár a külső aspektusait vesszük szemügyre, illetve a biztonság földrajzi szempontból sem megosztható. A globalizálódó világunkban tapasztalható jelenségek, még ha távol is keletkeznek tőlünk, hatással vannak a mi biztonságunkra is nagyon közvetlen és látható módokon. A harmadik, és ez az én és szívemhez nagyon közel áll, az egyik horizontális prioritásunk a digitális menetrend nagyon széles körű téma ez, ami egy sor témát lefed, a digitális gazdaság, információs társadalom, kiberbiztonság, stb. A befogadó és fenntartható Európa is nagyon fontos szakpolitikai prioritás, miniszterelnökünk ahogy az elnök úr is mondta, áttekintést adott a menetrendünkről múlt héten a parlament plenáris ülésén. Az egész menetrendet most nem akarnám bemutatni. Hat hónapunk során megpróbálunk konszenzusra jutni, ahol csak lehet, és csak szeretnénk látni, hogy az európai koncepció pozitív dinamikával halad tovább. Most a külpolitikára rátérve, a bővítéssel szeretném kezdeni. A bővítés nyilvánvalóan valami olyasmi, ami a külpolitikánknak a középpontjában áll, mivel meg vagyunk győződve arról, hogy az európai perspektíva az egyik legfontosabb motiváló erő azokban az országokban, amelyek európaivá szeretnének válni valamelyik nap, hogy reformokat hajtsanak végre. Szabadság, demokrácia, jogállamiságra alapozott EU, ezt várjuk, ezeket az értékeket várjuk a tagjelöltektől is eltökéltek vagyunk, hogy folytatjuk a bővítési politikát olyan módon, ami az Európai Uniós értékekre alapul, az alapvető elveket és feltételeket teljesíteniük kell a jelölteknek. Egy sor országóba ellátogattam az elmúlt hónapokban, a Nyugat-Balkán államaival kezdeném. Az Európai Tanács megvitatta a balkáni helyzetet, Márciusban a tagállamok megerősítették a támogatásukat ezen országok európai perspektívája irányába. Az állam és kormányfők hangsúlyozták a reformok fontosságát, a jó szomszédsági viszony és a regionális együttműködés lényegességét. Ezek fontos elemei a bővítési folyamatnak, valamint a stabilitási és társulási folyamatnak is. Érdemes megemlíteni azt is, hogy ezen a ponton a csatlakozási tárgyalások a tagjelölt országokkal távol állnak még a befejező fázistól, de sikerült haladást elérni. A Máltai elnökség alatt sikerült egy sor fejezetet megnyitni, néhányat le is zártunk Montenegróval és Szerbiával folytatott tárgyalásaink során. Remélhetőleg folytatni tudjuk a tárgyalásokat. Mi is remélünk tovább, reméljük, hogy további fejezeteket tudunk majd nyitni és ideiglenesen lezárni, akár a mi elnökségünk alatt is. Legfontosabb területek, amelyekre érdemes lenne most központosítani a korrupció megakadályozása, a szabad média, szabad kifejezés és a korrupció visszaszorítása. Ezt várjuk a tagjelölt országoktól, de ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy az Európai Unió is teljesíti az ő vállalásait, amikor ezeket a kondíciókat a jelöltek teljesítették. Tehát nekünk is lépnünk kell, hogyha a tagjelöltek elvégezték a házi feladatukat. Csak így lehet hiteles a bővítési politikánk. A régió országairól néhány szót. Montenegro továbbra is a csatlakozási tárgyalások jó tanulója. Folytatjuk a tárgyalási folyamatot az elnökségünk alatt is. A reformokat akarunk látni, további reformokat a jogállamiság területén. Legyen stabil a politikai folyamat, ösztönözzük a politikai pártokat, hogy térjenek vissza a demokratikus intézményekbe, a parlamentbe, és a politikai vitát ezeken az intézményeken belül folytassák, ahelyett, hogy bolykottálnák őket, és az utcán politizálnának. Örülünk Montenegro NATO csatlakozásának, voltak olyan külső fellépők, akik akár még az utolsó, a legutóbbi ősz során is megpróbálták félresiklatni ezt a folyamatot, de sikerült lezárni ezt a folyamatot, sikerrel zárult, és ez is az Európai Unió bővítési politikájának a hitelességét szolgálja Szerbia. Készen állunk folytatni a tárgyalásokat az új szerb miniszterelnök és kormánya intenzívebbé kell, hogy tegye a reformokat. Remélem, hogy folytatni fogják a reformokat. Az, az egyik kritikus pont a Pristinával folytatott párbeszéd, és a megállapodások, amelyekre Belgrád és Pristina eddig jutott, valamint ezeknek a végrehajtása. Politikai dinamikára és választásokra is gondolok, nem mindig könnyű a helyzetük, de a partnereinket rendszeresen emlékeztetni kell a folyamat folytatásának a fontosságára. Belgrádba látogatva meglátogattam Alexandre Vucicot, aki az új onnan megválasztott miniszterelnök, Szerbia folytatja a munkát a célja elérése érdekében, erről biztosított engem ő is, és a többi tárgyaló fél is. Az egyik kritikus fontosságú fejezet a jogállamiság. Ösztönözni szeretnénk a szerb hatóságokat, hogy megtegyék a releváns lépéseket ennek a folytatására. Az is fontos, hogy a koszovói kapcsolataikat normalizálják. Készen állunk az összes tagállammal, a külügyi szolgálattal, a bizottság és az EP-vel együttműködni velük. Az Európai Parlament nagyon határozottan támogatja a nyugat-balkáni reformokat. Koszovóval kapcsolatban már említettem a Belgrád-Pristina párbeszédet, a nemrégi választások Koszovóban még nem vezettek kormányalakításhoz, de remélem, hogy ez is nem sokára megtörténik. És az új kormány folytatni tudja a nagyon is szükséges reformokat. Az európai úton még fontos lépéseket kell megtenni a Koszovónak, ösztönözzük őket, hogy ezeket az erőfeszítéseket tegyék meg a korrupció, a szervezett bűnözés elleni küzdelem telén, normalizálják a kapcsolataikat a szomszédaikkal, nem csak Szerbiával, hanem például a Montenegróval megkötött határokról szóló megállapodás is még ratifikációra vár. Macedóniával kapcsolatban üdvözlöm a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság új kormányát. Ez új kezdetet jelent, de nagyon sok időt vesztegettek el, és nagyon sok munkát kell még elvégezni. Az új kormány megígérte, hogy újra kezdik a megakadt reformokat. A végrehajtás szintén prioritás. Vannak bátorító jelek, múlt héten a kormány cselekvési tervet fogadott el a reformok prioritásairól. Azt gondolom, hogy az is fontos, hogy a politikai folyamat folytatódjon, és konstruktívan forduljon a kormány, a korábbi kormány, illetve az ellenzék felé. Várjuk azt is, hogy a hatóságok a ügyész munkáját, az ügyészség munkáját is támogassák. Próbáljuk ösztönözni azt is, hogy a név kérdése megoldódjon, ez éveken keresztül akadályozta az európai integrációt. Most már látjuk, hogy az új kormány bátorító retorikát kezdett el alkalmazni, reméljük, hogy pozitív fejleményekhez fog ez vezetni. Albánia. A parlamenti választásokra június 25-én került sor. Reméljük, hogy a kormány nem vesztegeti az idejét. És az Európai Bizottság feltételekhez kötve kinyilatkoztatta múlt év végén, hogy hajlandó lenne a csatlakozási tárgyalásokat megkezdeni. Nagyon örülnénk, hogyha a csatlakozási tárgyalások az előrelátható jövőben megkezdődnének. Természetesen eh, nagyon sokat eh, kell még tenni, fokoznunk kell az erőfeszítéseinket, hogy a reformokat teljes mértékben végrehajtsuk. És eh, az uniós irodának is segítenie kell az országot, és jelen kell lennie a helyszínen is de a sikeres reform legfőbb záloga a hatóságoknál van, és az a megosztó retorika, amit a múltban láthattunk, eh, természetesen nem segít eh, az országnak és eh, a népnek az európai integrációban. Törökország továbbra is egy tagjelölt ország és egy stratégiai fontosságú partner, ezért azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy fenntartsuk az elkötelezettségüket, és nyílt párbeszédet folytassunk velük. A Törökország reformjai attól függnek, hogy mit kínálunk nekik, és azt hiszem, hogy rájuk csukni az ajtót nem lehet sikeres stratégia, továbbra is figyelnünk kell a politikai fejleményeket. Volt néhány pozitív jel a május 25-i ülésen, ahol Erdogan, Juncker és Tajani urak ültek össze, és ez is lehetőséget adott arra, hogy a párbeszéd pozitívan haladjon előre, ahelyett, hogy villongások lettek volna. Több kulcs területen is együtt akarunk működni Törökországgal. A terrorizmus, a migráció és az energetika is ilyen terület. Örülünk annak, hogy nagyon komoly, konkrét eredmények születtek, például a, az adósságcsökkentés a földközi tengeri térségben. Az Európa tanácsal is egyre szorosabban együttműködik Törökország, és az emberi jogok, a demokrácia és a jogállam az európai értékek közül is a legfontosabbak, és hogyha Törökország előre akar haladni az európai integráció útján, akkor ezeket az értékeket a kormánynak és a hatóságoknak is be kell tartaniuk. De emlékezzünk csak arra, hogy a népszavazás alatt, amikor az alkotmányt módosították, csak nem a népesség fele a javasolt változtatások ellen szavazott, és ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk, ha nem akarjuk, hogy a török népességnek ezt a részét se veszítsük el. A ciprusi megállapodásra irányuló megbeszélésekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy fontos hideg fejjel nézni a helyzetet, és megvizsgálni, hogy milyen lehetséges utak állnak előttünk. Az EU továbbra is támogatja ezeket az erőfeszítéseket, és elvárja Törökországtól, hogy aktív és konstruktív szerepet töltsön be. Végül néhány olyan témát említenék, aminek nincs sok köze a bővítési politikához, de ide tartozik például a migráció. Azt hiszem, hogy a migráció átfogó megközelítést kíván meg. Nem tudjuk egyértelműen elválasztani a belső és külső aspektusokat, ezért holisztikusan kell megközelíteni a problémát. Fenntartható megoldást kell találni a migrációs válságra, ez az elnökségünk egyik prioritása. És azt hiszem, hogy ez látszik abból is, hogy múlt héten az egyik első ülésünkön Talimban az igazságügyi miniszterek találkoztak, akkor a migrációról beszéltek, a közép-mediterrán útvonalon, főleg Líbiából Olaszországba irányuló módon. Ez volt a napirend legfontosabb pontja, és az is marad. A külső migráció frontján természetesen nagyon keményen kell dolgoznunk azon, hogy javítsuk és növeljük a társadalmak felkészültségét, azokban az országokban, ahol a migráció elindul. Múlt héten a bizottság úgy döntött, hogy 1 millió eurót utal át az Afrikában működő alapnak. És természetesen fontos a releváns állami struktúrák kapacitás bővítése is, és a földközi tenger déli partján fekvő országoknak is segítenünk kell, hogy tudják ellenőrizni saját határaikat. Ezen kívül keményen dolgozunk azon, hogy az Európai Unió együttműködésének hatáját ki tudjuk terjeszteni. És természetesen szeretnénk javítani Európa képességét arra, hogy megbirkózzon a gyakorlati aspektusokkal, úgy, mint a migránsok regisztrációja vagy kezelése. Ez azokra a személyekre vonatkozik, akik már megérkeztek az európai partokra. A migrációs áramlások digitális kezelése az egyik módja ennek. Végül pedig a keleti partnerségről szólnék néhány szót. Ez is prioritásként szerepel az észt elnökség napirendjén, és úgy gondoljuk, hogy a keleti partnerség egy nagyon fontos eszköze volt, amely támogatta a keleti partnerség országaiban a reformokat és fejlesztéseket. Keményen dolgozunk azon, hogy megszilárdítsuk a már elért eredményeket – a hat országból háromban egy ösztönző program van jelenleg is érvényben, és ebből a három országból vízummentesen utazhatnak az ország, a, a polgárok Európába. A többiekkel pedig Örményországgal most kívánjuk lezárni a tárgyalásokat. Egy új megállapodást kívánunk kötni Azerbajdzsánnal is, és természetesen Belarusra is oda kell figyelnünk. Tavaly láthattunk némi előrelépést, idén inkább a visszalépés volt a jellemző, de természetesen őket is arra szeretnénk ösztönözni, hogy tartsa be a vállalásait. Azt hiszem, hogy nem mennék most bele az Oroszországgal való kapcsolatunkba, és néhány távolabbi olyan területre sem térnék most ki, amelynek hatása van az európai külpolitikára, de ha valaki kérdez ezzel kapcsolatban valamit, akkor nagyon szívesen válaszolok a tisztelt képviselők kérdéseire. Köszönjük szépen Sven Mixernek, hogy ilyen kiváló összefoglalót adott nekünk az észt elnökség külpolitikájáról a tanács elnökségének a nevében szólt hozzá. 26 percünk maradt az eszmecserére. Jelen pillanatban heten vannak a listán. Kélem, Preda, Milamon, Kukan, Manfredes, Litz, Austrovicius, Szovkó képviselő. Nyolcan vannak. Azt javaslom, hogy most zárjuk le a hozzászólók listáját. Két percet kap mindenki, és utána körülbelül tíz perc, tehát kap a miniszter úr, hogy válaszoljon. Az első hozzászóló természetesen észt kollégánk. Köszönöm szépen. Az észt elnökség politikáját nagyon jónak tartom, amennyiben prioritásként kezeli a keleti partnerséget, a migrációt és a Nyugat-Balkánra való koncentrálást. De ahogy azt mindannyian tudjuk, a szűk keresztmetszet a bővítésben nem a balkáni régió, hanem a tanács. Ez különösen Macedóniával kapcsolatban igaz. Ugyanis a bizottság azt javasolta, hogy a csatlakozási tárgyalásokat kezdjük meg, és ez már 7 éve volt. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak szintén van felelőssége ebben. Én nagyon szeretném önt arra kérni, hogy próbálja meg tető alá hozni ezt a megállapodást a tanácson belül. Kezdjék meg a csatlakozási tárgyalásokat, és végre zárják le az országnév kérdését is. Hm, ez nem lehet akadálya annak, hogy a tárgyalásokat megkezdjék. A második téma Említette a mediterrán és afrikai trust fundot. Azt hiszem, hogy ezek nagyon szükséges lépések. Panosz külügyminiszter úr lépéseit is követem, de ő azt javasolta, hogy koncentráljunk arra, hogy csapjunk le az embercsempészekre. Mert az embercsempészet sajnos szervesen kapcsolódik a menekült válsághoz. És az embercsempészet Európában is folytatódik. A harmadik kérdés pedig az észak-iraki terület kérdése az iszlám állam után. Észtország tudja-e vezetni ezt a folyamatot, vagy tud-e hosszú távú garanciákat nyújtani a régióban a stabilitás megteremtésére, különösen a keresztények és más vallásos kisebbségek számára. Köszönjük Kelem úrnak, most Mavrides képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni a körünkben a miniszter urat, és nagyon sok sikert kívánni neki az elnökségéhez. Egyenesen bele is kezdenék a kérdésembe. Egy dokumentumból fogok egy mondatot felolvasni, aminek a címe az észt elnökség programja a külügyi tanácsra. A végén található ez a mondat. Függően az előrelépéstől készen állunk arra, hogy a tárgyalási mandátumon dolgozzunk az EU-Törökország vámunió modernizálására. Miniszter úr, most Szüksége lesz a fejhallgatójára, mert az anyanyelvemen folytatom. As far as... Yes. Give you all the time in the world. Okay. Ready? Kezdetben valaha az ige. Készen áll? Akkor most azt szeretném elmondani, hogy legalábbis az Európai Parlamentben két fő aggályunk van a Törökországgal folytatott kereskedelemmel kapcsolatban. Az egyik politikai aggály, a másik pedig egy jogi előfeltétel. Ez a jogi feltétel az, hogy ismerjék el a ciprusi köztársaságot, ami az egyik tagállam. És ez már évek óta itt reket meg. A politikai aggály tehát a politikai aggály pedig a törökországi belső helyzethez kapcsolódik. Úgy gondolja, hogy ez az utolsó akadály, a gazdasági, pénzügyi akadály, ezt lehetővé tenni, hogy Törökország ezt figyelmen kívül hagyja. És utoljára pedig azt kérdezném, hogy említette, hogy a Ciprussal kapcsolatos tárgyalások megbuktak. Mennyire gondolja ön azt, hogy Törökország ragaszkodott ahhoz, hogy beavatkozási joga legyen az EU egyik tagállama ellen. Ez mennyire volt konstruktív hozzáállás Törökország részéről? Köszönjük szépen. Most Osztravicius úr következik. Köszönöm elnök úr, hogy nem tévesztette össze az anyanyelvemet szélesebb körben beszélt nyelvekkel. Először is gratulálnék a miniszter úrnak az észt elnökséghez. Az uniós tagsággal kapcsolatban már van némi tapasztalatuk, és friss szemmel tekintenek a jövőre. Ma van az utolsó időpont az EU-Ukrajna társulási megállapodás ratifikálására. A tanács megtette, amit tehetett, ez eltartott egy ideig, de végül sikerült. A keleti partnerségről szóló csúcs találkozót az önök elnöksége alatt fogják megrendezni, és ezért azt szeretném kérdezni, hogy milyen stratégiai előrelépést remélnek a keleti partnerségtől. Én szerintem a keleti partnerség egy jól működő platform, és az uniónak büszkének kellene lennie erre. És van ott némi pozitív gyakorlati tapasztalat is. És egyes mediterrán országokban, észak-afrikai országokban is lehetne ezt alkalmazni. És nagyon örülnék, hogyha megosztaná a gondolatait ezzel kapcsolatban. És ha már a partnerségeknél tartunk, észrevettük, hogy Ukrajna, Moldova és Grúzia parlamenti szóvivői az Európai Unió parlamentjének a véleményét kérték. Igaza van abban, hogy itt a motivációról van valójában szó. Hogy mikor tesszük meg a következő lépést, és felelünk meg ezeknek a magas elvárásoknak, az egy kérdés, de ha azt akarjuk, hogy ezek az országok előrelépjenek, és ugyanakkor megkívánjuk tartani az eredmények valódi mélységét is. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni? Köszönjük. A néppárt részéről Preda úr következik. Köszönöm elnök úr, köszönöm miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Az ön hazája korábban veszi át a soros elnökséget, mint ahogy ezt eredetileg terveztük, és ez bonyolult helyzet, számos kihívással kell szembenézniük, különösen a Brexit kontextusában. A külügyekben az észt elnökség egy realista jövőképet vázolt fel, és hozzá kívánnak járulni a polgárok biztonságához is. Ami a migrációt és a terrorizmus és a szélsőségesek elleni fellépést illeti, ezt önök elszántan kívánják folytatni, és eredményeket várunk önöktől. A keleti partnerség területében és az EU-Afrika találkozón is. Stratégiai védelmet kell megalapozni, és az EU-NATO kapcsolatokkal is foglalkozni kell. Ami a bővítést illeti, Erre az elnökség programjában egyetlen utalás sem történik. Amit a Nyugat-Balkánról írt, azt én elolvastam, és igaza van abban, hogy a bővítés egy hosszú távú befektetés. Jó lenne, hogyha ez minden elnökség számára reflexé válna, konkrétan meg kellene említeniük a bővítést, és ezzel reményt és bátorságot önthetnének azokba az országokba, akik erre várnak ugyanis ha egy hat hónapos elnökség alatt megemlítik ezt, a másik elnökség pedig aztán teljesen elfeledkezik erről, akkor az megtévesztő lehet. És gondol, úgy gondolja-e, hogy önök az elnökségük alatt előkészítik a következő lépést, illetve mit gondol arról a vitáról, ami a választási törvényről szól? Ez egy igen heves vita, és nagyon komoly probléma Bosznia-Hercegovinában. Köszönöm szépen. Köszönjük. Milán Mon úr következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a miniszter úrnak is, hogy eljött és bemutatta az elnökségi programját. Az állam és kormányfő az önök államfője múlt héten Strasbourgban volt, és azt mondta, hogy a csúcsok előkészítéséhez fogtak hozzá, ami az EU és a latin Amerika illetve karib térség között fog majd megtörténni. És nem mondott sokat arról, hogy mit várnak ettől a fontos csúcs találkozótól. Az amerikai kontinenssel kapcsolatban önöknek jut majd az EU-Mercosur közötti megállapodás megtárgyalása. Szeretném tudni, hogy mit vár ettől a tárgyalástól, vagy legalábbis mire számít ebben a fél évben. Ez ugyanis egy igen fontos tárgyalás. És különösen az argentin és a brazil elnök váltás miatt fontos ez. Sok éve várnak már ők erre a megállapodásra. Végül pedig ami eh, Dél-Amerikát illeti, modernizálásról és eh, a Mexikóval való eh, megállapodás említéséről beszélnek, illetve hasonló a helyzet Csillével is. Van-e esély arra, hogy a Mexikóval és Csillével folytatott tárgyalás még ebben a fél évben lezárulja? Azt szeretném még elmondani, azon kívül, amit mondott a szomszédságról, a kelet és déli területekről, hogy Latin Amerika is fontos lesz. Tehát a SZELAK, a Mercosur és Mexikó, illetve Chile, ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Részletes kérdéseket tettek fel. Annelica következő. Köszönöm szépen. Gratulálok a programjukhoz és a megszabott kerethez. Két kérdésem lenne, két területről. Itt ülök. Az egyik terület a védelemre vonatkozik. Beszélni fogunk az Európai Védelmi Alapról. tehát volt egy költségvetési ülésünk, és ott is elhangzott, hogy honnan származik a pénz. Ez egy új téma az Európai Unió számára. Ezzel kívánjuk tovább erősíteni az egységet. De kérdés az, hogy más költségvetési eszközökből vesznek el. A kérdés az export hogy fog kinézni a jövőben a helyzet? Van-e jelenlegi külföld, jelenlegi uniós politika a fegyverexportra, vagy minden országnak megvan a saját maga szakpolitikája és kész. Emellett említette, hogy a fenntarthatóságon dolgoznak. Az SZTG-k helyzetét hogyan látja? Van egy jó fenntarthatósági programjuk ezt országban, és szeretném tudni azt is, hogy az SDG-ket továbbfejlesztjük-e majd? Lesznek erre lehetőségek? Köszönöm Hanelicnek, Edward Kukán a következő. Köszönöm szépen, Mészter úr, üdvözlöm az AFED-ben. Kérném, ragadja meg az elnökségben rejlő lehetőséget arra, hogy mutass, megmutassák, hogy mennyire jók, mert tudom, hogy jók, és sok sikert kívánok. Tepékenységem során a nyugat-balkáni régióra figyelek. Oda figyeltem, oda munkám során sok kérdéssel szembesültem, de ön mindent elmondott, így nincs is kérdésem, nem is tudok semmit sem megjegyezni. Igen, elemző volt, amit elmondott, semmi nem tudok bírálni, viszont egy alázatos tanácsal állnék elő. Azt mondták, hogy nem prioritás a bővítés. De hát nem fognak tudni csak úgynevezett karbantartási munkát végezni az bővítés kapcsán, hiszen a nyugat-balkáni bővítés egyre fontosabbá válik az uniós intézmények minden tevékenységében. Ezért lenne jó az, ha bevennék nyilatkozataikba azt is, hogy milyen fontosnak tartják a bővítést. Jean-Claude Juncker három évvel ezelőtti híres felszólalása óta szükség van arra, hogy beszéljünk a nyugat-balkáni szomszédainkról, hiszen ezt várják. Azt kérdezném, hogy hogyan küzdenek majd meg az összes feladattal, amit megemlítettek, majd rutinosan, vagy lesznek task force-ok, hiszen nagyon sok feladatot említett. De lényeg az is, hogy a Nyugat-Balkánon is érezzék az Európai Uniót, és az Európai Unió hiteles legyen. Köszönöm szépen. Zsánazov volt utolsó. Köszönöm szépen. Mr. úr, kollégáim említették már, hogy felszólásának fontos része a bővítéssel volt kapcsolatos, egyetértek ezzel, de aggódok egy rövid mondata miatt a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban és a kapcsolatban, hogy ki játszik majd szerepet a döntéshozatalban. Ez a szerep a helyi hatóságokra hárul. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy nem csak a bővítésről és az unió külsatárainak a védelméről van szó. Van egy béke és biztonság témával kapcsolatos kérdés is, amire oda kell figyelni, és ott van egy csomó nem uniós tényező is. Kérlek kérem, figyeljenek oda jobban Bosznia-Hercegovinára. Most ünnepeljük, a, most emlékezünk meg a szebrenicei mészállásról. Bosznia-Hercegovina emellett a tagjelölt státuszt várja. A választási joggal kapcsolatban várunk az országtól valamit. Ezért kérem, hogy figyeljenek oda jobban erre az országra, és próbálnak vezető szerepet játszani a folyamatban, hogy megoldást találjunk erre az országra nézve is, hisz az Európai Uniónak ott is értékei vannak. Köszönöm szépen. Mr. úr, mielőtt szót adnék önnek, én is mondanék valamit. Az elkövetkező hat hónapban foglalkozni fogunk Albániával és Koszovóval hálásak lennénk, ha albán és koszovai barátainknak elmondaná, hogy a nagyobb Albániáról szóló vita értelmetlen, ne gondoljanak arra, hogy átrajzolják Nyugat-Balkán határait. Meglep engem az, hogy mennyiszer, hányszor kerül ez szóba nyilvánosan ezekben az országokban a nagyobb Szerbiáról szóló viták veszélyesek, de mellett a nagyobb Albániáról szóló viták is azok. Tessék, miniszter úr. Köszönöm szépen. Köszönöm McAllister elnök úr, köszönöm a tagoknak is az rendkívül találó kérdéseket. Jó néhány kérdés sok témára kitért, megpróbálok mindent tőlem tehetőt megtenni, hogy a rendelkezés álló 8 percemben megválaszoljam ezeket a kérdéseket. Ha nem válaszolom meg most, akkor később esetleg írásban válaszolok, ha erre igényt tartanak. Először is, ami a migrációval kapcsolatos kérdést illeti, Holisztikus megközelítésre van szükségünk, és foglalkoznunk kell ezzel. A menekültügyi válság kezelésében tudomásul kell vennünk azt, hogy a migráció mindig is része volt annak, hogy hogyan működnek a társadalmak. És a világ lakosságának egy nagy része mindig is migrált különböző okokból kifolyólag a jobb gazdasági lehetőségtől kezdve az éghajlatváltozásig sokok miatt. Komoly veszélyek vannak, ott van az embercsempészet, egyetértek, hogy ennek véget kell vetni. Emellett meg kell néznünk azt is, hogy a legális migráció hogyan biztosítható hogyan tehető humánusabbá a legálisan migráló személyek számára. Viszont ami a migrációs áramlatok vonzó tényezőjét illeti, hát ez egy bonyolult kérdés, az embereket ki kell menteni a tengerből. Ez kell, hogy az első legyen, és nem az, hogy a kétes civil szervezetekkel hadakozunk, akik esetleg megkönnyítik az embercsempész szervezetek hely, helyzetét. Rendkívül összetett a kérdéskör. Ott vannak azok, akiket meg kell menteni, akik jogosan aggódnak életük miatt, úgy, kell erre odafigyelni, hogy közben eh, nem támasztunk további vonzó tényezőket, ami ide vonzaná a eh, veszélyes tengereken a többieket. Ami Irakot illeti, hát gyakorlatilag egy zajló humanitárius katasztrófáról van szó a helyzet által és a háború által, az iraki és szíriai helyzet által érintettek támogatását illeti, ehhez nem köthetünk politikai feltételeket. Viszont a háború utáni, a válság utáni újjáépítést feltételekhez kell kötnünk. El kell ezért különítenünk egymástól a humanitárius rendszereket, és azokat a személyeket, akik humanitárius segélyt igényelnek, akiknek erre van szükségük, a háború utáni újjáépítési rendszerektől. Irak és Szíria jövője tekintetében nagyon óvatosan kell eljárnunk a határok újra rajzolásának kérdésével kapcsolatban. Irak és Észak-Irak kérdését az ország alkotmányának megfelelően kell rendezni. Még akkor is, ha a kormányzati szervek igen érzékeny, törékeny helyzetben vannak. Pagaidas képviselő kérdése Törökországra vonatkozott, és a török kapcsolatokra. Nyilván Törökországnak be kell tartania azokat a szigorú követelményeket, amelyeket egy tagjelölt országtól várunk. És mindent, minden attól függ, hogy az ország eleget tesz a követelményeknek, vagy sem. Külön odafigyelünk ciprusi helyzetre, és a ciprusi, ciprusi helyzet megoldására. Lehet, hogy túl optimisták voltunk egy bizonyos ponton, amikor úgy gondoltuk, hogy rövid vagy középtávon meg tudjuk oldani a helyzetet, viszont nem mondom azt, hogy fel kell adnunk a reményt. Mindenképpen szükségünk van arra, hogy Törökország konstruktívabb legyen, ahhoz, hogy a megoldást megvalósítsuk. Oszlevicius úr kérdése a keleti partnerségre vonatkozott. Most mindenképpen arra kell összpontosítanunk, hogy a társulási megállapodást és az FTA-t végrehajtjuk. Ez pozitív eredményeket hozhat. A politikai reformmenetrendet kell szorgalmazni és gazdasági lehetőségeket kell teremteni, beleértve a gazdasági versenyképesség növelését is. Ez egy összetett feladat, gyakorlat. Egyelőre azt látjuk, hogy túl sokat összpontosítanak az egyes nyilatkozatok és közlemények megfogalmazására, ahelyett, hogy azt néznék, hogy a lakosságra nézve a végrehajtás, a fontos megállapodások végrehajtása milyen előnyökkel járnak. Ugyanakkor világossá kell tennünk azt, hogy minden országnak szuverén joga saját célkitűzéseket meghatározni, és saját politikai irányt megszabni. Harmadik ország nem avatkozhat be az ország ilyesfajta szuverén döntéseibe. A nyilatkozat, amelyet a csúcson fogadnánk el a rigai csúcs nyilatkozatának tartalmával egyezne meg. Preda úr a Brexitről kérdezett. A, az elnökség és a tanács elég korlátozott mozgásteret kap ebben. Az elnökség a Brexit tárgyalások során szeretne egyeztetni a delegációk között, bármilyen tárgyaló és a tagállamok között, megpróbáljuk a, a 27-ek egységességét összefogni. Fontos kérdéseket kell megoldanunk, ott vannak a jogok, ott van az ír határ kérdése, Észak-Írországgal, a bíróságok hatásköre, és a többi, és a többi. Egy kompetens tím tárgyal a nevünkben, és nyilván majd bizonyos ponton a tagállamoknak el kell dönteniük, hogy a jövőbeli kapcsolatok mikor indulnak. A tárgyalások során viszont a szerepünk korlátozott, de szeretnénk megkönnyíteni a tárgyalásokat. Ami az EU-Afrika csúcsot illeti, ez egy nagyon fontos csúcs, fontos témát beszélünk meg. Az ifjúságba történő befektetés, ha az afrikai kontinenst nézzük, akkor láthatjuk, hogy ők jelentik a pustényezőt, ezért kell a fiatalok számára Afrikában lehetőségeket teremteni. Afrika lakossága nagyon gyorsan növekszik. Ezért kell megoldani így, ilyen módon is a migrációs válságot. Ami az EU és a NATO védelmi kérdéseit illeti, van itt egy hosszú távú mm, meglévő akadály, de dicsérném a NATO főtitkárt, Stoltenberg főtitkárt és Donald Tuskot, hogy keményen dolgoznak azon, hogy az együttműködés folytatódjon. Ebben az együttműködésben nagyon nagy potenciál rejlik. Litz úr is kitért ugyanerre a témára, és ha a több éves pénzügyi keretet nézem, akkor azt mondanám, hogy nem teljesen helytelen ezt megbeszélni, egy részét meg tudjuk beszélni, de nem tudunk nagyon mélyre menni ebben. Kreatívan el kell gondolkoznunk a finanszírozáson, azon, hogy az uniós műveleteket hogyan lehetne finanszírozni, oly módon, hogy ez ne gátolja a különböző eszközök és mechanizmusok használatát, melyeket képítettünk, és amelyeket mostanáig nem használtunk célszerűen még nagyon sok teendőnk van az európai védelmi Hágazat szempontjából, a különböző jogi megállapodások szempontjából, és az exportok szempontjából is készen állunk arra, hogy a tárgyalásokban konstruktívan részt vegyünk az észtelnökség alatt, és után is. Milamon úr, ami a CELAC csúcsot illeti, az abidzsani csúcshoz hasonlóan az El Salvadori Afrika csúcsot is a külügyi szolgálat elnökli. Mi viszont segítünk az előkészületekben, a csúcsok előtt, és szeretnénk is aktívan részt venni a megszervezésben. Ami a Csillével, Mexikóval és a többiekkel való megállapodásokat illeti, szeretnénk konstruktívak lenni. De van itt hosszú távú megközelítésre lesz szükség a sikerhez a bonyolult kérdésekben. Lesznek olyan kérdések is, amelyek esetében talán egy kicsit gyorsabban előre fogunk tudni lépni. Kukán úr kérdezett a bővítésről. Hát nem mondanám azt, hogy a bővítés nem prioritásunk, mert abszolút az, csak realistának kell maradnunk. A jelöltek közül a jelölteket nézve és az Európai Unió kihívásait nézve azt látjuk, hogy nem túlzott a lelkesedés az azonnali bővítés szemben tagjelölt és partnerországokba látogatva el, mindig azt mondtam, hogy meg kell ragadnunk a lehetőséget, akkor, ha adódik egy lehetőség. És a stratégiai célkitűzés kell, hogy vezéreljen bennünket. A reformokon kell dolgozni, és őszintén kell beszélni az emberekkel. Egyelőre Európa lehet, hogy nem, kész, nem áll készen arra, hogy új tagokat felvegyen sorába, de lehet, hogy ez majd meg fog változni. Akkor, ha a dolgok jól haladnak, és fontos az is, hogy az, or- az említett országok is készen álljanak a csatlakozásra. Mi hajlandóak vagyunk segíteni rajtuk akkor, ha ők is készen állnak arra, hogy ezeket a célkitűzéseket őszintén elérjék. Uh, okay. uh... És végül Bosznia. Zovko asszony kérdése. És Preda úr is említette, igen. Fontos folytatni a reformok végrehajtását, és megadni a válaszokat az Európai Bizottság kérdőívére. Fontos, hogy ez az ország demonstrálja a hatóságoknak, hogy egy hangon tudnak felszólalni. Nem mindig ez volt az eset. Tisztában vagyunk azzal, hogy külső hatalmak megpróbálnak beavatkozni az ország belügyeibe némileg ösztönöz az utóbbi időszakok eseményeinek az értékelése. Innovatív megközelítéseket is alkalmaztak az alkotmányos megközelítéshez, és javasolták bizonyos sorok újraírását, tehát ezek annyira sokat nem segítettek. De bátorítanunk kéne először is a nemzeti szintű hatóságokat, valamint az alacsonyabb szintű hatóságokat is, hogy konstruktívan dolgozzanak a közös célok felé, és nekünk világosan meg kell mutatni az Európai Uniónak, hogy készek vagyunk segíteni őket az úton. Végül egyetértek önnel, elnök úr, hogy a gyújtó hangulatú retorika a határok, határviták megnyitásával kapcsolatban a nyugat-balkáni térségben nem sokat segít. És köszönetet mondok önöknek és a kollégáinak azért a munkáért, amit például Albániával kapcsolatban és más országok kapcsán végeztek a nyugat-balkáni térségben. Az európai intézmények és az Európai Parlament nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy stabilabb és biztonságosabb nyugat-balkáni régió épüljön ki. Sajnos ez a munka eddig még nem zárult le. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr! So good luck. Sok szerencsét kívánunk az észt elnökséghez sokat fog utazni. Brüsszelbe is gyakran ellátogat majd. Nagyszerű eszmecsere volt ez. Most ezt a napirendi pontot lezárom. És mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy a következő pontunk zárt ajtók mögött zarlik, csak az engedélyezett résztvevők, európai parlamenti alkalmazottak, képviselők és a bizottság